Ladies and gentlemen. Kezdjük el a munkát, hölgyeim és uraim. Kérem, foglaljanak helyet. Legyenek szívesek leülni. Megnyitom az eheti plenáris ülést. A szeptember 15-i ülésünk jegyzőkönyvét kiasztottuk. Van-e azzal kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Nem látok jelentkezést. Így azt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük.